Vasúti infrastruktúra és közszolgáltatások a Dunai és Adriai tengeri makrorégióban. Először is megadom a szót Korina Krecu biztos asszonynak. Kérem, ismertesse a, a bizottság álláspontját. Tisztelt képviselők, tisztelt kollégák! Először is szeretném megköszönni, hogy ezt a kérdést napirendre tűzték a vasúti infrastruktúra és a közszolgáltatások kérdését. Szeretnénk a vasúti infrastruktúrát, ezeket a szolgáltatásokat javítani a Dunai és Adrei tengeri makró régióban. Múlt héten részt vettem egy eseményen, ahol is az Alpok régió beli stratégiát elindítottunk Szlovéniában, Brdóban. Ez a negyedik ilyen makroregionális stratégia, 500-an voltak jelen ezen az eseményen, ez is mutatja, hogy ezek a makroregionális regionális stratégiák mennyire fontosak. A makrorégiók közösen tudnak kihívásoknak eleget tenni. Fontosnak tartom a területi, a szociális és gazdasági kohéziót. Nagyon fontos ez a fajta együttműködés, a régiók így sokkal jobban érvényt tudnak szerezni elképzelésének, így alakulik ki a makrorégiók. A Dunai és Adriai tengeri makrorégióban a vasúti közlekedés és szállítás az egyik prioritás. Itt még nagyon komoly hiányosságok vannak, és ez nagyban gátolja a gazdasági fejlődés lehetőségét. Olaszország, Németország és Ausztria régebbi tagállamok ott, sokkal jobbak a közszolgáltatások, persze azért még ott is lehet javítani a helyzetem. Az új tagállamokban, Cseh köztársaságban, Magyarországon és Romé- Romániában a helyzet nem kielégítő, de javulóban van. És ez nagyban az európai alapoknak köszönhető. De Európának ezen a területén komoly beruházásokra és reformokra van szüksége a vasúti struktúrának. A bizottság úgy véli, hogy itt az ideje annak, hogy dinamikusan támogassuk a vasúti szolgáltatásokat ezekben a régiókban. A következő tengelyek alapján történne ez először is. Az országok között jobb együttműködésre van szükség. Másféleképpen nem lehet makroregionális szinten. Másképpen nem lehet sikert elérni makroregionális szinten. Aztán arra is nagy szükség van, hogy szoros legyen az országok között együtt, még a reformok területén is. Például a tulajdonosi viszonyok szétválasztása az infrastruktúrára vonatkozóan, vagy a különböző jogszabályok megvalósítása. Fontosnak tartom azt is, hogy a közlekedés menedzsmentjével, illetve a kapacitás növelésével kapcsolatban a hiányosságokat meg kell oldani. A nyugati Balkán számára úgy gondolom, hogy a transzeurópai hálózatok lennének a legmegfelelőbb módja, hogy ezt a problémát megoldjuk. Nos, a vasúti struktúrákban való beruházás csupán nem elég ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Projekteket kell kialakítani, és megfelelő irányítási struktúrákat kell kialakítani. Továbbá problémamentessé kell tenni a határátlépési eljárásokat. Nagyon fontos még egy dologban megegyezni, illetve dűlőre jutni. Fontosnak tartom, hogy versenyképességi alapon alakítsák ki a közszolgáltatásokat a vasúti infrastruktúrában. Forrásainkat hatékonyan kell felhasználni. Három évvel ezelőtt a bizottság a negyedik vasúti csomagban jogszabályjavaslattal élt. Önök, mind társjogalkotók, és mi azt hiszem, hogy mi hamarabb sikeresen megegyezünk majd ezen javaslattal kapcsolatban. Azt hiszem itt az ideje annak, hogy elveinket a gyakorlatban is megvalósítsuk, tehát konkrét intézkedésekre van szükség, olyan intézkedésekre, amelyek megfelelnek a polgárok és a magánszféra elvárásainak. Ez azt jelenti, hogy jobbak lesznek a vasúti közszolgáltatások. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom az önök véleményét. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Marinescu úr, kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, tisztelt biztosasszony! A makrorégiók rendkívül pozitív kezdeményezést képviselnek, ugyanis növelhetik a kohéziót, a régiók közötti összetartozást. Ugyanakkor azonban gondoskodnunk kell arról, hogy a jövőben a pénzeket ne csak a makrorégióknak juttassuk, ugyanis a kohéziós politikának egyébként is nagyon nagy nehézségekkel kell megküzdenie, úgyhogy ezáltal még súlyosbodhatnak a problémák. Véleményem szerint a koordináció döntő jelentőségű, a bizottság szintjén kell koordinálni annak érdekében, hogy a tagállamok amelyekhez ezek a makrorégiók tartoznak, megállapodjanak egymással, és a strukturális alapokból származó pénzeket koherens projektekre költsék, olyan projektekre, tehát amelyeket a különböző tagállamok egyszerre hajtanak végre. Ami a Dunai és Adriai tengeri makrorégiót illeti, a következőket szeretném elmondani. A bizottság azon kezdeményezése, hogy a TNT hálózatot kiterjessze a balkáni régióra, véleményem szerint nagyon jó. Remélem, hogy a jövőben legalábbis a vasúti közlekedés területén odafigyeljünk a megfelelő folyosó, közlekedési folyosók létrehozására, olyan projekteket támogassunk, amelyek a folyosók létrehozására irányulnak. Gondolok itt például a Fekete-tengeri kikötőkre és a görögországi kikötőkre. Ebben az összefüggésben nagyon fontos az ön szerepvállalása, mivel ön koordinálhatja a nemzeti közlekedési programokat, mégpedig oly módon, hogy valóban létrejöjjenek ezek a folyosók. Szeretném továbbá kérni azt, hogy figyeljenek oda a vasúti csomag mielőbbi lezárására is, mert a vasúti csomag ebből a szempontból nagy jelentőséggel bír. Emellett azokat a pénzeket, amelyek befolytak az FC-be és a CEF-be, megfelelően fel kell használni, mert ezáltal az infrastruktúrális projektek eh, finanszírozhatók. Köszönjük szépen, Tapárdel asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, nagyon örülök a mai vitának, eszmecserének. Fontos ez Románia gazdasági fejlődése szempontjából, de az egész kelet-közép-európai régió szempontjából is. Románia és Ausztria voltak az első országok, amelyek a tanácsot megelőzve felkeresték a bizottságot, és felkérték, hogy a Dunai makrorégióval kapcsolatosan készítsen stratégiát. 14 európai tagállam tartozik, illetve 14 európai ország tartozik a Dunai makrorégióhoz. Fontos a mobilitás növelése szempontjából ez az együttműködés, a vízminőség szempontjából és más egyéb szempontokból is. A kihívások persze azonosak, Ugyanakkor azonban az érintett országokban a makrorégión belül más és más a fejlettségi szint, ezért több pénzt kell fordítani a kohézióra, a társadalmi kohézióra és a területi kohézióra is. Itt ezért terveket kell kidolgozni, ilyen például a romániai terv, amelyet nek a megvalósítását EU-s pénzekből finanszírozzuk, és amely a nemzeti közlekedési rendszer és az infrastruktúra szempontjából, finanszírozása szempontjából nagyon fontos. A román kormány elfogadta ezt a tervet, és az Európai Bizottság szintén jóváhagyását adta ehhez a programhoz. Vannak ebben olyan prioritások, amelyek megfelelnek az európai közlekedéspolitika célkitűzéseinek, többek között a közlekedési folyosók célkitűzésének is. Ezért örülök, biztos asszony, hogy a regionális fejlesztési politika és a vasúti infrastruktúra politika összhangban áll egymással a Dunai makrorégió stratégiájában. Ez hozzájárulhat Romániában a területi és társadalmi fejlődéshez, a gazdasági fejlődéshez és ahhoz is, hogy a régióbeli országok közötti szakadék csökkenjen. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Meissner asszony a következő két perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak és az elmondottakat. Valóban igaz, hogy az Európai Unióban az egyik alapvető értékünk a mobilitás, amely mint a személyekre, mint az árukra vonatkozik. Szeretnénk, hogyha Európa, Európát keresztül szelhetnénk például úgy hogy egyszerűen vonatra szállunk, de sok esetben még nem lehetséges. Ezért a makrorégiók esetében is nagyon oda kell erre figyelni, mármint a mobilitásra. Ön is mondta biztos asszony, hogy a vasúti összeköttetés prioritás, és itt valóban vannak gondok. Nyilvánvalóan nem sikerülhet az összes szigetet összekötni a szárazfölddel, ez az adriai régió szempontjából nagyon jó lenne, de meg kell néznünk, hogy hol vannak a főbb deficitek. A makrorégiók esetében a fő cél ugye az, hogy az egyenlőtlenségeket kiegyensúlyozzuk, és én mindig szívesen felmutatom ezt, tudom, hogy rossz messziről látni, hogy miről is van szó, de ez egy olyan jegy, amely Európa szerte különböző folyosókon használható lenne, és összekötni a különböző európai régiókat. Én mindig három régióról szoktam beszélni, az egyik a Balti-tenger Adria folyosó, itt hiányoznak bizonyos összekötetések, és főleg Lengyelország és Szlovénia területén vannak szek, ez az áruforgalom szempontjából nagyon problematikus. 30 milliárd eurót kellene 2030-ig befektetni, ez rengeteg, ez nem is teljesíthető. Ami a földközi tenger keleti részének és Ázsiának az összekötetését illeti, hát Hamburgból Atén felé utazva még mindig háromszor kell átszállni, így alakult ki a vonat összeköttetés, úgyhogy itt is van még teendő, ami pedig a Rajna Duna folyosót illeti, itt is rengeteg sok helyen nem valósult meg a megfelelő összeköttetés, ami pedig a román vasúti hálózatot illeti, ott nagyon sürgető korszerűsítési feladatok várnak ránk, úgyhogy rengeteg a teendő, és nagyon jónak tartom, hogy a makrorégió politika révén megpróbáljuk elérni azt, hogy javuljon a helyzet a polgárok számára. Köszönjük szépen, Krámer képviselő, két perc, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Néhány hónappal ezelőtt Párizsban éghajlatvédelmi konferenciát tartottunk, az EU itt síkra szállt az éghajlatvédelmi célokért, a közlekedésből származik a kibocsátások 25%-a, és ez az egyetlen olyan ágazat, ahol 22%-os növekedést láttunk az iparban mindeközben, 38%-kal csökkentek a kibocsátások. Ez azt jelenti, a mobilitást meg kell változtatnunk az éghajlatvédelmi célok elérése érdekében. A mobilitás alapvető szükségleteket jelent, ezért össze kell kötni a vidéki területeket is, és ne Kérném azt, hogy ne kövessük el újra a portugáliai hibákat. Portugáliában ugyanis néhány évvel ezelőtt vasúti összekötetések szűntek meg, az volt a terv ugyanis, hogy az emberek majd autóval közlekednek. Az embereknek most már nincs pénzük, hogy autóval közlekedjenek, és így nem tudnak eljutni A-ból B-be. A célok szerint a romániai vasúti közlekedés, illetve a tervek szerint a romániai vasúti közlekedésben is jelentős összeköttetések szűnnének meg, hogyha ezt megengedjük, akkor az éghajlatvédelmi célokat soha nem fogjuk tudni elérni. A vasúti közlekedést kell prioritásként kezelni, a strukturális alapoknak csak a 20%-a megy a vasúti közlekedésbe, ez így tarthatatlan, nem engedhetjük meg, hogy a vasúti összeköttetések, útvonalak 30-40%-át megszüntessük. Azt is látni kell, hogy az 50 km alatti összekötetések is nagyon fontosak, ne csak a nagy projektekre gondoljunk, ne csak a TNT-re, hanem meg kell valósítani a hálózatok teljes körű kiépítését. Ami az európai vasúti hálózatot illeti, ez egy toldozott, foldozott rendszer, amelynek a legnagyobb hiányosságai a határoknál, az országhatároknál mutatkoznak meg. A határokon átívelő összekötetéseket vissza kell állítani, amelyek megszűntek a háborúkban és a háborúk utáni időszakokban. El tudjuk érni a célkitűzéseket, de nem úgy, hogy Romániában a vasúti hálózat nagy részét megszüntetik. Köszönöm. Kramer úr, valaki egy kékkártyás kérdést szeretne önnek feltenni. Szapárder úr szeretné ezt elfogadni? Parancsolja szapárder kolléga. Tisztelt Kelmer úr! Ha jól emlékszem, júniusban volt egy eszmecsere a Transzak Bizottság ülésén, és ott meghallgattuk a román kormány és a DG Move és a DG Régió képviselőit, és egyértelműen elmondtuk, magamat is beleértve, hogy nem a vasúti, hogy nincs Romániában a vasúti infrastruktúrában 30-40%-os finanszírozás csökkentés. Nálunk a leg, egyik legnagyobb vasúti hálózat létezik Európában. Franciaország és Németország egyébként sokkal nagyobb mértékű megtakarítást eszközött ki a vasúti szolgáltatások területén, mint Románia. Mi mindig is a vasút mellett voltunk, és fenntartható európai szolgáltatásokat. Kérem, hogy ellenőrizze az adatait. Köszönöm. Utána néztem, hogy pontosan hogy is van ez. Úgy tudom, hogy Romániában most is egy heves vita zajlik arról, hogy a korábbi kormány döntéseit elismeri a parlament, avagy sem, és tudom, hogy a bizottságban is vita zajlik erről. Én is tudom, hogy Franciaországban és Németországban is sok vasúti útvonalat szüntettek meg. Én harcoltam is ez ellen, de hát nem arról van szó, hogy most A vagy B országról beszélünk, hanem arról, hogy a vasúti közlekedés éghajlatbarát és csedés segíthet abban, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást és megfelelő perspektívát biztosítsunk ezen a bolygón a gyermekeink és az unokáink számára. Hogyha azonban valahol azt mondjuk, hogy most a vasúti útvonalak 30%-át megszüntetjük, akkor az nem optimalizálás, hanem a vasúti közlekedés tönkretétele, ennek véget kell vetni. Thank you. In the ever lucid words of the Bismarcks of the 20... th úr, a 21. század Bismarckjában Európai Uniós bürokraták vannak, a makroregionális szakpolitika pedig arra való, hogy a szomszédos országok területi szinergiákat alakuljanak ki, és a regionális különbségek csökkenjenek. Ez azt jelenti, hogy az egyre szorosabbra fonódó Európai Unióban globalizáció történik. Nos, nagyon nehéz megállapítani, hogy a makroregionális stratégia a természetet befolyásolta-e. Nos, vajon a brit adófizetők pénzét és az időnket miért erre pocsékoljuk? Köszönöm, Poszpisi kolléga következik. Két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztes biztos asszony. Figyelmesen végighallgattam az ön bevezetőjét. Én a csekk köztársaságból érkeztem. Amikor makrogazdas, makro öm, régiókról beszélünk, én azt gondolom, hogy nem csupán tagállami projekteket kell támogatni, EU-s beruházásokon keresztül, hanem határokon átnyúló projekteket is, főleg a vasút infrastruktúrális projektek területén. Úgy gondolom, hogy még mindig nagyon sok mindent kéne megtennünk. Bár nincs vasfüggöny, de úgy gondolom, hogy például Németországban sem megfelelő a vasúti összekötetés a jelenleg, jelenlegi szabályoknak nem felel meg. Nagyon jó lenne, hogyha a szomszédos országokkal jobb lenne az összekötetés, hogyha a jövőben többet szeretnénk beruházni a szomszédos országok összekötetésébe, akkor több pénzt kéne ennek a célnak szentelni. Ami a Duna stratégiát illeti, 220 milliónk volt erre a célra elkülönítve, ez nem elég. Még a nagy projekteket sem fedezi ez a vasúti infrastruktúra területén. Elemzést készítettünk a Prága, Pilsen, Nürnberg, vagy akár Münchenig tartó útvonalat. Ennek a modernizációra 1,4 milliárd euró lenne szükség, ez több mint négyszer annyi, mint amennyi az egész alapban van. A jövőben szerintem azt is meg kéne vitatni, hogy ezek szimbolikus jellegű projektek-e, avagy másba is be lehet-e ruházni, mint például a bicikli utak kialakítására. De elképzelhető, hogy ez stratégiailag annyira nem fontos, mint mondjuk a vasúti struktúra javítása. Jó irányba indulunk el, de több pénzre lenne szükség. Ella Szender asszony, köszönöm szépen! Szeretném megköszönni biztos asszonynak a bevezetőt, ami a makroregionális témát illeti, és hát valóban az a célunk, hogy csökkentsük a régiók közötti különbségeket, ez az egyik alap eleme ennek a, a struktú, ennek a stratégiának. A Connecting Europe Facility szerintem a szolidaritás csodája volt, a kelet és nyugodt, egy, nyugat egymással szolidáris volt, és a kohéziós alapból egy hihetetlen komoly összeget tettünk félre ezen, ezen cél végrehajtására. Hát Azt hiszem, ezután két hálózat lesz. A multimodális folyosók, amiben minden lesz, nem csak vasút, mi a gond? Nincs tolmácsolás? Nem, az, az angol tolmácsolás szünetel, mondja az elnök. Most már rendben van, folytathatja. Jó. Tehát két hálózat volt az új multimodális folyosók, amiben nem csak vasút van, hanem ott van a közút is, belvízi hajózás, stb. És úgy volt, volt az úgynevezett globális hálózat, amely a nemzeti tervekből épült fel. Románia nem nyújtotta be a saját nemzeti tervét. Ez az előző kormány ideje alatt történt. Pont a úr tette ezt, az utolsó pillanatban nem volt. Nem értem, hogy egyesek miért mondják azt, hogy ez nem olyan fontos, hiszen igenis infrastruktúrára van szükség. Mi az Európai mert nem azt mondjuk, hogy a turisták igényeit kell kielégíteni. Németország és Ausztria viszont obstruálja azt, hogy a Duna megfelelően hajózható legyen. Ez a makrorégió hihetetlen turisztikai potenciálra rendelkezik. Fontosnak tartom, hogy legyenek közutak, legyenek vasútak is, Sajnos nem teszünk sokat a stratégián keresztül azért, hogy jobban menjenek a vonatok. Köszönöm. Kobon. Kobon úr tenne föl önnek egy kékkártyás kérdést. Elfogadja? Uh, Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy Nagy-Britanniában mi hatalmas hibákat követtünk el az 50-es években. Lezártunk bizonyos vasúti összeköttetéseket, útvonalakat, kisebbeket, mert úgy gondoltuk, hogy az autó a jövő. Egyetértek most már azzal én is, hogy a vasúti közlekedés a jövő. Ugyanakkor azonban hatalmas pénzeket költünk az Egyesült Királyságban egy olyan gyors vasútra, amely London Skóciával köti össze. Ez is jó ötlet, de sokkal jobb lenne a hálózat képítésére összpontosítani, ahelyett, hogy egyetlen egy útvonalra költenénk hatalmas összegeket, ez nem segít az átlagos utasokon és csak azok tudják egyébként is megengedni maguknak, hogy ilyen szupergyors vonatokkal utasson, utazzanak, akik nagyon jó módúak, a többiek viszont nem. Úgyhogy jobban örülnék annak, hogyha a regionális hálózatok képítésére költenénk a pénzt a helyet, hogy arról gondos, gondoskodjunk, hogy az üzletemberek, a gazdag üzletemberek eljussanak A-ból B-be. Egyetérte velem ebben. Én spanyol vagyok, és nálunk az AVE a gyors vasút nagyon sikeres volt, Szevillát, Malagát, Madridot, Barcelonát köti össze, de máshol is elhalad. A spanyol tapasztalat pontosan az ellenkező volt, mint amit ön mondott. Nálunk egészen más a demográfia elosztás, meg a földrajzi viszonyok is mások, mint a nőknél. Spanyolországban nagyon pozitív tapasztalataink vannak, tehát és Madrid-Barcelona légihidat sikerült ezzel kiváltani, vagy alternatívát adni. Szerintem az Egyesült Királyságban mind a két dolgot meg lehet oldani, egy közvetlen London-Skócia kapcsolatot, illetve a héveket, vagy helyi vasúti, vasúti szolgáltatásokat. Jó lenne, hogy az emberek nem kocsival közlekednének ilyen, terület, ilyen kis távokon. Köszönöm, Jakob Csicsúr következik. Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék itt hangsúlyozni, illetve három problémára szeretném felhívni a figyelmet. Először is a közlekedési intermodalitás a makrorégióban hatalmas összegeket kíván meg, ugyanakkor ennek nincs alternatívája. A vasúti közlekedést össze kell kapcsolnunk a légiforgalommal és a hajózással. Egy másik probléma az, hogy a vasút közötti közlekedésen kívül lassú. Kezdve az olasz városokkal, folytatva a különböző Horvátországba vagy Magyarországon keresztül Horvátországba vezető útvonalatok, útvonalakkal egészen a Szerbiába vezető útvonalakig. Van egy további probléma is, amely Isztria szempontjából rendkívüli jelentőségű, ugyanis az isztriai vasúti hálózat csak Szlovéniához kapcsolódik, Úgyhogy itt valamiféle megállapodásra van szükség a szlovénokkal. A TNT hálózat a balkáni területen kiváló ötlet, illetve a kibővítése a Balkánra kiváló ötlet, támogatjuk. Jakov Csics úr, Soltesz úr szeretne önnek kékkártyás kérdést feltenni, elfogadja? Soltesz úr, és utána még egy kérdés. Soltesz úr az első parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Jakovcsics úr, ön elmondta, hogy összeköttetésre van szükség Horvátország és Szlovénia között. Mindannyian tudjuk, hogy 1902-től 1935-ig volt egy összeköttetés a két ország között, ami rendkívül fontos volt. Mit gond, van-e lehetőség arra, hogy újra felélesszük ezt a kapcsolatot? Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Természetesen a horvátországi hálózatnak az a része, amely a szlovén határig terjed, összeköthető a szlovén hálózattal, de ez egy igen költséges megoldás lenne, mert alagutat kellene ásni. Ugyanakkor azonban lehetőséget látok arra, hogy a szlovén és a horvát hálózatot egy megállapodás révén kössük össze egymással, amelyben a két állam közösen dolgozik az összeköttetésen. Jugoszláv időkben is meg lehetett ezt oldani, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy valamiféle megállapodás révén sikerülhet újjáéleszteni ezt a vasúti összeköttetést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Meissner asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is van egy kérdésem Jakovcsics úrhoz. Ön az imént azt mondta, nagyon fontos, ez összekötni a kikötőket és a reptereket is. Ez azt jelenti, hogy ott hiányzik a vasúti összekötetés, és erre kellene összpontosítani, vagy pedig gyorsabb vasútvonalakra lenne szükség, vagy gyorsabb vasúti közlekedésre, hogy ezáltal kiváltható legyen a légiforgalom egy része. Krámer úrnak ez utóbbi bizonyára nagyon tetszeni. Válasz. Jelen pillanatban, ha azt szeretnénk, hogy valamiféle módon lendületet adjunk az intermodalitásnak, akkor meg kell oldanunk a vasúti közlekedés lassúsága okozta problémákat. Az Adriai tenger északi részét és különböző horvátországi kikötőket viszonylag könnyen el lehet érni, de ha például Bárit akarjuk összekapcsolni Riekával, vagy Báriból akarjuk elérni Riekát, akkor az nagyon lassú mm, egy megközelítés révén valósulhat meg, tehát valamit tenni kell annak érdekében, hogy a vasúti közlekedés felgyorsuljon. Köszönjük, Skörlec képviselő, két perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, nagy örömmel látom, hogy továbbra is nagy a támogatottsága a makrorégió megközelítésnek. Amikor a Dunáról és a makrorégi, az adriai makrorégióról van szó, akkor ez nem csak a régiók közötti összeköttetés megvalósítását jelenti, hanem nagyon fontos a makrorégiók közötti összeköttetés is. Vannak nagyon fontos adriai tengeri kikötők, amelyek használata hozzájárulhat a széndiokszid kibocsátás csökkenéséhez, és eh, a tenger kelet-közép-európával való összekötetése szempontjából is mérvadók ezek. Ugyanakkor ez a folyosó szinte nem is létezik, ezért a következők mellett szeretnék érvelni. A Dunai és az Adriai tengeri makrorégiók között új folyosókat kellene létrehozni a vasúti áruszállítás céljából, és ami a 2014-től 2020-ig terjedő időszak finanszírozását illeti, nem igazán látható, hogy honnan lehetne előteremteni ehhez a forrásokat. Talán az európai összekapcsolódási eszközből származó pénzeket lenne érdemes felhasználni, ennek az áruszállítási folyosónak a kiépítésére. Ugyanakkor források átcsoportosítása is egy opció lehet, ezáltal elősegíthetnénk mind a közlekedéspolitikai, mint a környezetvédelmi céljainkat, máskülönben sem az egyik, sem a másik területen nem tudjuk majd elérni a célkitűzéseinket a meghatározott határidőig. Azokban az országokban, amelyek a kohéziós alapokat fel tudják használni, javítani kell az abszorpciós kapacitást, főként a vasúti infrastruktúra fejlesztése terén. Ami pedig a határokon átnyúló infrastruktúra fenntartását illeti, mely utóbbi nagyon fontos az összekötetések szempontjából, Horvátországból tudok egy pozitív példát, vagy több pozitív példát is mondani, a közbeszerzések révén sikerült megvalósítani egy ilyen projektet. Adinolfi asszony következik. Köszönöm szépen! Azt kell elérnünk, hogy eznek a, ezeknek a stratégiáknak konkrét eredménye legyen. Ehhez a polgárok támogatása kell, a polgárokat kell szolgálni. Nos, ami az Adria tengerét, vagy jó tengeri vasúti infrastruktúrát illeti, itt egy komoly hézagról beszélünk, nincs megfelelő összekötetés. Biztos asszony, Szeretném, hogyha eljönne az adriai tenger partjára vonattal, hogy a saját szemével lássa, hogy milyen komoly gondok vannak, és talán ettől elindul egy folyamat. A Jakovcsics jelentés erről szól, tehát Ankonától Peszkárán keresztül Báriig és Brindiziig igen nehéz eljutni vonattal, ezt kéne megoldani. Sajnos a bizottság csak az észak-olasz részekre koncentrált, tehát a Torino-Lyon vasútvonalra, a déli problémákra nem vonat, nem, ezekkel nem foglalkozik, pedig ott nagyon súlyos hiányosságok vannak. Jó lenne, hogyha az európai intézmények odafigyelnek az összes régióra, a déli régiókra is. Önök meg vannak arról győződve, hogy a déliek nem figyelnek ott. Ők azt gondolják, hogy a déliek nem figyelnek a jövőre, nem fontos számukra a jövő. A stratégia nem éri el a célkitűzéseit, amíg ez nem történik meg. Tehát kérem a bizottságot, hogy gondolja újra ezt a dolgot. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Deli úr, következik két perc. Biztos asszony, elnök úr, a dunai és adriai makrorégiók fontos mechanizmusok amelyek segtségével sikerülhet ezekben a térségekben összegyűjteni a szinergiákat. ez különösen fontos a közlekedés és azon belül is a vasúti közlekedés területén. az emltett makrorégiók területén rendkvül fontos ten t útvonalak haladnak keresztül azonban a meglévő közlekedési hálózatok töredezettek és leginkább egy egy ország területére koncentrálódnak szükségszerű lenne a határokon átvelő vasútvonalak kibővtése a menetrendek jobb összehangolása és az eszközök modernizálása. ehhez tud kiváló segtséget adni a makrorégiók rendszere fontos azonban leszögezni azt is hogy ezek a makrorégiók olyan országokat is magukba foglalnak amelyek még nem teljes jogú eu tagok. a tavalyi nyári bécsi egyeztetéseknek köszönhetően a ten t hálózat kibővült az uniós tagországokon túl a tagjelölt országokkal is ezáltal sikerült végre a teljes kontinenst átfedő európai térképet megrajzolni. ennek köszönhetően javulhat a dunai és az adriai tengeri makrorégió versenyképessége is és csökkenhet az elszigeteltség európa más térségeitől. azonban ahhoz hogy a közlekedési folyosók teljes hosszán egységesen megvalósuljanak a pozitv közlekedési logisztikai és gazdasági hatások és megszülessen az úgynevezett folyosóeffektus a effekt), szükség van az eu által biztostott pénzelési mechanizmusok átgondolására a tagjelölt országok eltérő jogi és pénzügyi státusza miatt ugyanis nem tud teljességében megnyilvánulni a makrorégiók szinergikus hatása és minden jó akarat mellett is megmaradnak a szűk keresztmetszetek. ezért arra biztatnám a bizottságot hogy a ten t folyosók felülvizsgálata során teremtse meg a megfelelő jogi és pénzügyi hátteret a tagjelölt országok jobb bekapcsolására. mi az európai néppártban szeretnénk a bizottság segtségére lenni hogy olyan megoldások kerüljenek megfogalmazásra támogatásra amelyek reálisak összhangban vannak a lehetőségekkel ugyanakkor lehetővé teszik a további fejlesztéseket. köszönöm szépen! Köszönjük! a másfél perc. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Rom- Románia stabil partner az európai vasúti struktúra fejlesztésében. Kiterjedt a vasúti hálózat, egyre nagyobb a mobilitás, mobilitás iránti igény, és szeretnénk stratégiai szerepünket növelni Európában, illetve Dél-Kelet-Európában. Kétség kívül a romániai vasúti ágazatban még van néhány kihívás, amihez átfogó reformokra van szükség. Úgy vélem, hogy a romániai nemzeti terv komoly erőfeszítést tesz, hogy ezen változtasson, komoly összegeket rendel a vasúti infrastruktúrának. Körülbelül 4000 kilométernyi vasútvonalat kíván rehabilitálni. A hálózat 30%-os csökkenése, amelyben, amely a tervben foglaltatik, a 90-es évek vége óta az EBRD is ezt, erre egyébként fölfigyelt. Most már a, a személyi és az áruszállításnak csak egy töredéke történik itt. Azt gondolom, hogy ezzel a hálózat csökkentéssel az operatív költségek csökkennek, illetve nagyobb lesz a hatékonyság. Bár a hálózatot szerintem mindenképpen meg kell védeni, hiszen a jövő a vasúti erre mindenki utalt. Ne felejtsük el, hogy mindenképpen modernizálni kell a román vasúti hálózatot. Ne felejtjük, hogy a közlekedési infrastruktúrára fordított költséget, költségvetést növelte Románia, korábban évente ez 1,1% volt, most már 2% a GDP-nek ez a költségvetés. Európai Uniós társfinanszírozással történik mindez, az európai átlaghoz képest ugyanannyi utas lehetne szállítani 20-30 százalékkal kevesebb hálózata. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Kramer úrtól. Ja, meine Frage ist... Az én kérdésem persze az, hogy a román közúti hálózat vajon olyan kiváló állapotban van, hogy senkinek eszébe se jut, hogy közúti útvonalakat ha, tegye, helyezzenek használaton kívül. Európában én még nem hallottam ilyesmiről. Ezért a konkrét kérdésem az, hogy a terv szerint a közutak 10-15%-át is használaton kívül helyezik, vagy ez tabu, és csak a vasúti közlekedésen spórolnak? Igen, kedves kollégáknak, Kramer úrnak választ kell adnom. Arra várunk, hogy az Európai Unió ösztönözze az olyan tagállamokat, mint a Románia, hogy többet használjuk a vasúti szerkezetet, hálózatot, mint a közutakat. Köszönöm. Rados kolléga következik, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Örülök annak, hogy ezt a kérdést napirendre tűztük. A vasút jobb módja a közlekedésnek és a szállításnak, mint az összes többi, és olcsó is. De sajnos ebben a régióban, amiről ma beszélünk, nem eléggé fejlett a vasúti hálózat. Nincs megfelelő kapcsolat a folyók és a vasúti hálózat között, és egyetlen repülőtérnek sincsen vasúti kapcsolata. Hogy új vasúti hozzáférést, hogy új közlekedési hozzáférést alakítsunk ki, és sajnos leginkább közúti központú, nem vasúti központú, bár említette az imént biztos asszony, hogy a TNT hálózatot a nyugati Balkánra is kiterjesztük. Remélem, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy ez a régió jobban össze lesz köt Európa többi részével, hanem azt is, hogy a régión belül többet használjuk majd ezt a hálózatot, illetve többet tudjuk használni a belvízi hálózatot is. Köszönöm elnök úr azért illik megismételni hogy miről beszélünk a duna régió az gyakorlatilag az európai unió mai területének egyötödét fedi le és tulajdonképpen az európai unió lakosságának egyötöde él ebben a térségben. bár ez a rész korábban egy másik nagy integráció része volt nem utolsó sorban akkor tájt amikor a vasút egyáltalán kifejlődött európában és one hundred one hundred and fifty évvel ezelőtt is bizony a vasút maga az két fogalmat jelentett az itt élő népek számára a fenntarthatóságot és a modernitást. Eh, ma sincs ez másképpen. az hogy a történelem ezt a régiót miként szabdalta szét hova szórta a korábban integrált gazdaságot nyilván ez a történészek dolga de hogyha mi újra akarjuk épteni európát akkor erre különösen kell figyelni itt megjegyzem hogy egyébként a régióban összestett fourteen országból csak nine tagjai az európai uniónak és hát azért van két olyan ország is amelyik az európai partnerségben érintett ukrajna és moldávia. meg fognak lepődni képviselőtársaim de ukrajnában még mai napig is léteznek olyan európai nyomtávú szakaszok amiket persze már nem nagyon használnak hiszen ott a széles nyomtáv a divat de ez újraépthető ez újraépthető mint ahogy az egész régió. ami a projekteknek a lényegét illeti én azt hiszem hogy nagyon nagyon fontos lenne akár példamutató is lehetne az intermodalitásnak a megteremtése ezen felül pedig még a környezetvédelmi szempontok is azt hiszem hogy külön figyelmet érdekelnek villamostani kell. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Mamikins Tisztelt biztos asszony, elnök úr, tisztelt kollégák! A közlekedés és a szállítás az egyik legfontosabb téma a makrorégiókban. 222 milliós költségvetésünk arra használandó, használandó, hogy hatékonyabb legyen a struktúra, és szeretnénk azt is elérni, hogy mindenki hozzáférjen a vasúti szolgáltatásokhoz, a falusi lakosok is, illetve a, a szállításhoz is. Úgy gondolom, hogy további beruházásokra van szükség, hogy a gazdasági potenciált jobban ki tudjuk használni. A strukturális és beruházási alap az egyik lehetőség finanszírozásra. Nagyon fontos, hogy a határon átnyúló szállítási és közlekedési kapacitást növeljük, illetve az összes vasúti közszolgáltatást növelni kell, javítani kell, ebből nyilván gazdasági érdekünk is, ehhez gazdasági érdekünk is kötődik, ez mindenki számára így van. Most kezdődnek a spontán hozzászólások, mondja az elnök. Hárman iratkoztak fel. Megadom a szót Jászlov Jecka asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy makrorégióról beszélünk, a TNT-ről, a TNT hálózatról, a Dunai és Adriai tengeri makrorégióban. Támogatom kollégám kérését, aki azt szeretné, hogy ebben a régióban a vasúti infrastruktúrát maximálisan fejlesszük. Biztos asszony, mi a helyzet a folyami szállítására lennének. Mi a prioritása, főleg a Dunára vonatkozó kérdés ez? Köszönöm szépen. Grappini asszony következi. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kollégák! Ez egy rendkívül fontos téma. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést sokkal alaposabban kéne megvitatni, és valamiféle következtetésre jutni. Kár, hogy egy csütörtök délután beszéljük ezt meg. A Dunai és Adriai tengeri makrorégióban a vasúti infrastruktúra és a köz, közszolgáltatások, ezek nagyon fontos dolgok. Biztos asszony. Ő, ön egyértelműen elmondta, hogy vannak olyan országok, ahol vitatható a közlekedés minősége, a szállítás minősége, utalt például Csehországra és Romániára. Igen, a dolgokat javítani kell, az intermodalitást javítani kell, e például beruházáson keresztül lehet elérni. Ön meg tudja győzni Juncker urat, hogy a stratégiai beruházási alapból pénzt kell adni azoknak a régióknak, ahol ilyen probléma van, akik ennyire el vannak maradva az infrastruktúrával. A a, a, szó, a közlekedés azt jelenti, hogy költségeket produkálunk a vállalatoknak, és szennyezünk is de közúti baleseteket is jelent ez, vagy az emberi életek elvesztését. Ezért nagyon fontos, hogy az alapokat ezeknek a leszakadt régióknak adjuk oda, hogy fejleszték, fejleszték a vasútat. Köszönöm. Mondja Szelimovics úr. Tisztelt biztos asszony, én Szarajevóban felszálltam a vonatra, és elmentem az ön városába. 800 kilométeres távról van szó, ehhez 48 órára volt szükségem. Tehát sokkal egyszerűbb repülni, mint hogy Szarajevóból eljussunk az szülővárosába. Ez azt jelenti, hogy ez a probléma az energetikai, turisztikai, gazdasági fejlődést hátráltatja, Úgyhogy örülünk annak, hogyha valóban megvalósul az, amiről itt beszélt. Reméljük, hogy mi hamarabb meg lesznek az eredmények, meg lesz a finanszírozás, hogy reméljük, hogy a Balkán felé a bővítés a lehető legtágabb értelmű lesz, és reméljük, hogy ez valóban meg is valósul. Köszönöm. Köszönjük szépen, most a biztos asszony kapja meg a szót, Korina Kretszó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Egy rendkívül érdekes eszmecserét hallhattunk. Ez is azt mutatja, mennyire fontosak a minőségi vasút összeköttetések a Duna és Adriai tengeri makrorégióban. Ez igaz azonban az egész belső piacra is. Talán megengednek nekem néhány pontosítást. Először is, ami a makrorégió kérdéskörét illeti. Önök is tudják, hogy a makrorégiókhoz különleges feltételek kapcsolódnak, itt nem nincs lehetőség újabb jogalkotásra, nem allokálhatunk újabb finanszírozási forrásokat. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a régióknak saját maguknak kell előteremteniük a pénzeket. A bizottság koordináló szerepet tölt be csupán, de a pénzt az adott régiókban, illetve a tagállamokban kell előteremteni. Ez azt jelenti, hogy semmi Brüsszelben, sem önök Strasbourgban nem tudnak részt venni közvetlenül a projektek kidolgozásában. Természetesen minden közös projekt megérdemli a támogatásunkat. Én magam is a makrorégiók nagy rajongója vagyok. Önök is elmondták, hogy EU-s tagállamok és nem EU-s tagállamok is együttműködhetnek ezekben a projektekben, és ezek az egyetlen olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a kritikus tömeg elérését a tagállamok és nem tagállamok részvételével azért, hogy az előttünk álló feladatokat elláthassuk. Ide tartozik például a Duna stratégia, 14 ország tartozik ehhez, 9 EU-s tagállam, és 5 olyan ország, amely még nem EU-s tagállam. Az Európai Bizottság úgy gondolja, ezt már elmondtam korábban is, hogy a vasúti infrastruktúra nem elégséges ebben a régióban sok esetben, Egyáltalán nem is léteznek vasúti összeköttetések. Magam is jártam már Szarajevóban, és úgy tudtam eljutni Szarajevóba, hogy Brüsszelbe vagy Bécsbe visszatértem, és utána majd utána Bukarestbe repültem, és onnan repültem Szarajevóba. Sokszor azt látjuk tehát, hogy nincsenek megfelelő infrastruktúrális összeköttetések, ezek nem léteznek, a nemzeti hatóságok, hatóságok pedig nem kezelik prioritásként ezt a kérdést. Pedig kellene. A Duna stratégiával kapcsolatosan gyakran felszólítjuk a tagállamokat arra, és megteszem ezt most is, hogy javítsanak a közlekedési infrastruktúrájukon, javítsanak a határokon átnyúló összeköttetéseken. Nagyon fontos téma ez, véleményem szerint, főként a vidéki területek számára, hiszen az ezen országokban vidéki területeken élő lakosság nagyon fontos részét képviseli az európai lakosságnak, ami a hajózást illeti, a folyami hajózást, Ulmban foglalkoztunk behatóan ezzel a témával. Ott megszerveztük a Duna stratégiához kapcsolódó éves konferenciát, és fontosnak tartom elmondani ebben az összefüggésben azt, hogy mennyire fontosak az összeköttetések összességében. Ide sorolhatjuk a vasúti összeköttetéseket, a belföldi hajózást, illetve folyami hajózást, ezek mind-mind a Duna stratégia célkitűzései közé tartoznak. A bolgár és román közlekedési minisztert is sikerült leültetni egy asztalhoz, én voltam ott gyakorlatilag a közvetítő, hiszen a Duna hajózhatóságával kapcsolatos problémák pont ezen országokhoz kapcsolódnak, mivel itt bizonyos évszakokban a Duna vízszintje igen alacsony. Megpróbáltam közvetíteni a miniszterek között, fontosnak tartottam ezt a tárgyalást, mivel van itt körülbelül egy egyméteres szakasz, amely nem hajózható bizonyos időszakokban, de ez azt is ellentheti adott esetben, hogy a Duna forrásától a Fekete-tengerig vezető útvonalon való közlekedés megszakad időlegesen. Remélem, hogy a két ország tesz azért, hogy a Duna hajózhatósága javuljon és megoldódjanak ezek a problémák. Ami az Adriai tengeri és Jón tengeri régiót illeti, ide 8 ország tartozik, 4 EU-s tag és 4 ország, amely nem EU-s tagállam örülök, hogy a stratégia Dubrovniki májusi útnak indítása alkalmával ott tudok lenni, ugyanis ebben a régióban jobb állapotban vannak a vasúti összekötetések, de még itt is van mi javítani. Növelhető itt is a versenyképesség. Vannak korszerűsítési tervek az adriai makrorégióra vonatkozóan, a cél az, hogy elérjék a normális közlekedési színvonalat az utasok számára. Látni kell azonban azt, hogy a statisztikai adatok sajnos azt mutat, vasúti közlekedésben a személyszállítás csökkenőben van, ugyanez igaz a folyami hajózásra is. Még egy dolgot szeretnék, illetve még két dolgot szeretnék kiemelni. Nagyon fontos, hogy mindenki aktívan részt vállaljon ezekben a projektekben, igaz ez a határokon átnyúló közlekedési összeköttetésekre. Részt kell vállalniuk a régióknak, a nemzetállamoknak is, de szükséges a megfelelő politikai szándék is, hogy elérjük a kritikus tömeget, és hogy valóban olyan közlekedési összeköttetéseket teremtsünk, amelyek eleget tesznek a lakosság igényeinek. Mi a magunk részéről úgy ítéljük meg, hogy minden eszköz a kezünkben van ahhoz, hogy a céljaink megvalósuljanak. Most megragadnám a lehetőséget, és minden érdekelt felett felszólítanék arra, hogy aktívan vállaljon szerepet a feladatokban, hogy a közúti, bocsánat, a vasúti közlekedésben előrelépés történjen. A bizottság is szeretne előrelépést elérni a maga részéről, oly módon, hogy aztán az európai polgárok, vállalatok javára alakuljon a helyzet. Sajnos eltűnt a hölgy, aki feltett nekem egy kérdést, elmondta, hogy a bizottság egy kicsit közömbös Európa déli része iránt. Ez nem így van. Én magam is kétszer is jártam Olaszország déli részén. Ott ül a kolléganő, most már látom, mégiscsak itt van. Szicíliában és más egyéb területeken is jártam, és ott európai biztosként szemügyre vettem az operatív programokat, sikerült az ottani padhelyzetet megoldani, Nápolyban is jártam, ott Deveo miniszterrel egy új vasútvonalat nyithattam meg Bári és Nápoly között. Remélem, hogy a hivatali időm végén majd mesélhetek további sikerekről is. Nem csak az északi déli útvonalról van itt egyébként szó, hanem a kelet-nyugati folyosók, illetve útvonalak is rendkívül fontosak. Végezetül szeretnék szólni még néhány szót a Romániával kapcsolatos polémiáról. Nem a bizottság határozza meg a prioritásokat, amelyek eh, felfelbukkannak a nemzeti stratégiákban, ez a tagállamok feladata. Teljesen mindegy, hogy Romániáról vagy Olaszországról van szó, az adott ország határozza meg a céljait, a bizottság pedig csak támogatólag tanácsadóként lép fel a különböző szakaszok során. de a különböző nemzeti kormányok feladatkörébe tartozik a prioritások lefektetése, meghatározása továbbra is. Remélhetőleg a végrehajtásban a nemzeti kormányok megfelelő rugalmasságról tesznek tanúbizonyságot végül azért, hogy a polgárok igényeinek eleget tegyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel befejez.